Dear colleagues, I think we... Kedves kollégák, szerintem meg kell, hogy kezdjük az ülésünket, és át is térek a németre. Kedves kollégák, remélem, hogy egy ilyen ketten még érkeznek erre, erre szerintem nagyon fontos eseményre, ugyanis ma itt vannak körünkben az európai 2018-as um, Youth Event résztvevői, képviselői, és uh, a mai meghallgatást uh, az EP a weblapján, illetve a Youth Event uh, közösségi média csatornáin is közvetítjük, tehát reméljük, hogy rengeteg fiatalhoz elér ez a következő órákban Európában a közösségi médiákon keresztül, és így ők részt vehetnek ezen a meghallgatáson. Önöket is, mint résztvevőket arra kérem, hogy a hashtag eh, i2018-on keresztül vegyenek részt a vitákban, az online vitákban, és ezt kivetítjük ide, ezt az online beszélgetést a terembe is. Bizonyára tudják, az Európai Parlament 2014 óta megszervezi az Európai Fiatalok eseménye Strasbourgban, és a jelenlegi az, az évi eseményen 9000 fiatal vett részt. Én főként pozitív visszajelzéseket kaptam, mindenki nagyon jól érezte magát. annak érdekében, hogy hatékony eh, nyomonkövetés legyen az eseménynek, arról döntött 2001. június 16-án az elnökség, hogy mindig kell eh, az illetékes szabadságokban, itt a parlamentben azt, hogy levonjuk a következtéseket ebből az eseményből, és a mai találkozónk célja az az, hogy kölcsös kommunikáció legyen a fiatal európaiak között egyrésztről, másrészt az Európai Parlament között azért, hogy az IL-vet valóban teljesítsük, és így meghallgassuk az önök elképzeléseit. A harmadik I esemény után három résztvevőt van körünkben, akik mesélnek aggájaikról, álmaikról, elvárásaikról. A három fiatal felszólalók igazából ötletadók lesznek, és a képviselők, mi leszünk ezen ötletek fogadói. Már tájékoztatjuk önöket a témákról, a képviselőket eh, arra kérjük, hogy majd az elhangzó ötleteket spontán kommentálják. Két részre osztottuk fel a meghallgatást. Az első részben az oktatásról, kultúráról lesz szó, a második részben pedig a fiatalokról és a politikáról. Anélkül, hogy sokat beszélnék még, a három résztvevőt szeretném bemutatni, Malu Cecil van Dranen, eh, Hlisman, Martin Ursul és Karolina Holovinja. Holovnya. És uh, Malu van Dránen Hlismannal kezdjük, aki elmondja az ő ötleteit a nyugati-keleti iskolai partnerségről. Övé a szó, két percre, és semmi drasztikus dolog nem fog tartani, hogyha két percet túllépik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Az első ötletem az kelet-nyugati iskolai partnerségről, a következő a globalizáció, a populizmus növekvése miatt nagyon fontos az, hogy a generációm lássa azt, hogy mennyire fontosak a demokratikus értékek, ezek a gerincei, a, ez a gerince a társadalmunknak. Én ezért európai tudományok programot javaslok a keleti-nyugati iskolák között egy kísérleti projektként. Ezáltal meg lehetne vitatni az EU identitást, és ez is védelmezni lehetne a demokráciát. Jó lenne, hogyha 50%-ban ez állampolgári ismeretből, földrajzi ismeretekből, történelmi ismeretekből állna, és így lehetne az európai pozíciót bemutatni. Emellett minden osztályban kell egy testvérosztály, hogy lássák azt, hogy a különböző osztályok hogyan tudnak együttműködni gazdasági, kulturális, szociális szinten. A különböző EU régiók közötti ö, diákcsere növelni a kölcsönös megismerést, illetve bizalmat építene minden évben változna az egymással párban lévő országok összetétele. A diverzitást meg kell őrizni, mert a társadalom ismereti órák 50%-át a nemzeti kérdésre tennék ki. Támogatásra is szükség van, tudományos anyagokra, tananyagokra. A program célja az az, hogy erősítsük az EU-val a kapcsolatot, a liberális értékeket terjesszük, és első lépést megtegyük az európai tanterv felé. Remélhetőleg a tagállamok ezt ösztönzésként fogják felfogni, és hasonló oktatási standardokat fognak kidolgozni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm ezt az első bemutatót, és Martin Ursellel folytatjuk, aki elmondja elképzeléseit a pán-európai médiáról. Ursel úr, öné a szó. Jó napot kívánok! Az első e ötletem egy pán-európai média platformhoz kötődik. Képzeljenek el egy kampuszt valahol Európában, ahol a filmrendezők, írók együtt élhetnek, együtt működhetnek, együtt dolgozhatnak, és megoszthatják ötleteiket egymással, a színészekkel, producerekkel, festőkkel. Képzeljék el, hogy vannak ott filmstúdiók és szerkesztői helyek a legjobb európai filmrendezők számára. Képzeljék el, hogy van egy köztévé, hasonló a működő, mint a BBC és a Netflix. A művészek döntenének arról, mit mutatnak be, de a közösségnek be kell mutatniuk az ötleteiket, állandó visszajelzést kapnának, és meg kellene győzni egymást. Így működik a Pixar és a Dán TV, és így hozza létre a híres sorozatait. Az HBO is hasonló képpen működik, a filmben dolgozókkal így működnek együtt. Képzeljék el, hogy lenne egy pán-európai film TV az interneten, a moziban is így lehetővé tenné a filmben dolgozók számára azt, hogy együttműködhessenek gyakorlati módon az egész Európai Unióban, összekötnék a művészetet a nézőkkel. Az írók, újságírók, filmben dolgozók ezen csatorna által saját helyi adóikat kiépíthetnék. Ha nagyobb felelősséget szeretnék, akkor a lehető legnagyobb standardot kell elérniük. Jelenleg semmi nem köti össze az európai film ben dolgozókat, kivéve az Európai Filmakadémiát, amelynek eléggé korlátozott hatásköre van. Tehát mindenképpen egy ilyen fajta pán-európai médiára van szükség. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diese Köszönöm szépen ezt a második ötletet is, és következik a harmadik ötlet. És visszatérünk az első előadóhoz iskolai ismeretek. Milyen fajta ismereteket kell az iskolában tanítani? Az innováció és a kreativitás két olyan dolog, amely által egy közösség növekedhet. Ezeket nem eléggé helyezzük előtérbe az iskolába, ehelyett nincs a diákoknak választása abban, hogy mit tanulhatnak, és az absztrakt koncepciók miatt felkészületlenek az életre, mert nincs egy gyakorlati tudásuk és szociális tudásuk. Én láttam a Waldorf iskolában alternatív módszereket, a klasszikus tárgyak mellett művészi tárgyakat is oktattak. El kell mondjam, hogy ezáltal sokkal bátrabban tudom saját ötletemet képviselni, ezért azt javaslom, hogy legyen projekt alapú tanítás két órában hetente. Ezt be lehetne kísérleti projektként vezetni, és az iskolák EU tanulmányok kapnának, hogyha részt vesznek ebben. Önkéntes mentorokkal dolgoznának együtt a diákok, például lehetne idősebbet tanulni ö, ö, gazdálkodást, vagy um, háztatás ismereteket, cserében digitális ismereteket adhatnának az idősebbeknek, vagy uh, foglalkozhatnának uh, helyi problémákkal online platformot is létre kell hozni, ahol egy alapvető eszköztárt lehetne biztosítani, és a projekteket be lehetne mutatni, amint azok lezárultak. A projekteket értékelni kell az alapján, hogy mennyire foglalkoznak ezek az önfelelősségvállalással és a kreativitással, ezzel sokkal jobban lehetne értékelni ezeket a képességeket. Az innovativitás a legfontosabb a jövő szempontjából, Hogyha projekt alapú oktatást vezetnénk be, akkor lehetőséget adhatnánk erre. Köszönöm. Ja, vielen, vielen Nagyon szépen köszönöm ezt az első fordulóját a bemutatkozásoknak, és most a bizottsági tagok következnek. Először Helga Trüppel fog beszélni. Köszönöm szépen ezeket a csodálatos ötleteket. A közszolgálati tévécsatorna kérdésével, csatornával kapcsolatban szeretnék részletes kérdéseket fölvenni. Hogy lehet a Netflix és a BBC kombinációját pontosan elérni, illetve kialakítani? Ugye a BBC az, az, az igény szerinti, illetve közvetlen műsorszórást biztosít. A Netflixet ugye tudjuk, hogy az mi, és nem az európai közszolgálati tévé, hanem az európai digitális platform elindításánál mit jelentene az, hogy élő műsor, illetve nem élő műsorú, és azt mondták, és, és hogy mi, mi a különbség a közszolgálati és a nem közszolgálati jelleg között, mert nekem azt mondták, hogy a közszolgálati nem lenne elég. Köszönöm szépen, Zabine. Én is a médiára szeretnék visszatérni. Először is nyilván fiataloknak szólna, ha jól értettem, vagy mindenkinek? Ez az első kérdésem. A második kérdés pedig az, Tehát itt is az, hogy élő adás vagy nem élő adás, ugye tudjuk, hogy a fiatal generációk egyre inkább eltávolodnak az élőadástól az igény szerintig. Tehát, hogy az ember megnézi, hogy mit szeretne nézni, és akkor utána akkor nézi meg, amikor van rá ideje. Tehát itt szintén az élő jelleg, és hogyha a platformon is lenne egy ilyen élőadás jelleg, akkor ennek látják-e használt, és hogy esetleg páneurópai híreket közvetítenék, val, az, az, az milyen lenne, mert ugye elvileg a fiatalok ilyeneket nem nagyon néznek, tehát tartalmilag hogy néz neki ennek az összetétele? Köszönöm szépen. Libácska képviselő asszony. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezt az innovatív jövőképet, ezt a kreatív jövőképet, amit itt hallottunk önöktől. Egészen elbűvölt az oktatási projektről szóló előadás. Nagyon világos, hogy európai kreditekről kell, hogy legyen szó. A Nagy Károly ifjúsági díjra is nyugodtan jelöltethette volna magát ez a projekt. Elnök, köszönöm szépen, Luigi Morgana. Grazie, grazie di quello... Mm. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni azt, hogy bemutatták ezeket az elképzeléseket. Szeretném felhívni a figyelmet az első kérdésre, oktatás, demokratikus értékek, oktatása ilyen osztálycsere, kelet-nyugati közös osztályok keretében, nagyon egyetemű a javaslat. Miért szólok ehhez hozzá, pedig a többi téma is nagyon érdekes. Az a kérdés, hogy ma sokat beszélünk a kohézióról, a befogadásról, inkluzióról, demokráciáról. A kérdés ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy milyen tere van maguk szerint itt az 50%-os időfelosztásnak, aminek a célja az értékek megosztása. Tehát itt le, a valóságot, tehát vagy a gyakorlatban sikerül átadni ezeket az értékeket, mert elméletben erre nincs lehetőség. Kérdés az, hogy milyen ö, jogokról beszélünk, de úgy gondolom, hogy itt a jogokhoz mindig kötelezettségek is kapcsolódnak, amit egy kicsit aláértekelünk az utóbbi időben. A véleményük érdekel. Köszönöm, Szilvia Costa. Először is köszönöm szépen, nagyon kreatívak, az áj egy nagyon jó tapasztalat és ez egy nagyon jó lehetőség. Az iskola, iskolai cserével kapcsolatban nagyon érdekes ez a téma. Ez mindenképpen lehet egy pilota projekt, partnerség, diákcsere, kelet-nyugat között, stb. Annyit szerettem volna mondani, hogy az Erasmus Plus-ban is van ilyen lehetőség. Key Action 2-es Erasmus Plus-ban nem a személyes mobilitás, hanem van egy ilyen partnerségi lehetőség is. Tehát erre már megvan a lehetőség most is iskolák között, ilyen a Erasmus pluszon belül, Key Action 2 keretében, a jövőben csak Erasmusnak fogjuk hívni, minden esetre van ilyen lehetőség, ezt a pilota projektet tehát be lehetne illeszteni ide. Második megjegyzésem, ehhez kapcsolódik szintén európai kompetenciák területén van-e bármilyen tapasztalat. Nagyra értékelem. A program középpontjában ugye Európa, európai tartalom, tehát nem csak nemzeti programok kell, hogy legyenek. Az európai iskolákban már létezik ez a tapasztalat, de ezekből nagyon kevés van. Van egy olyan elmélet, amely szerint ez egy általános megközelítés, és úgy gondolom, hogy helyes is. Az európai polgárság lentről indul az iskolából és ezért a tagállamokban valóban kellene, hogy legyenek olyan iskolák, amelyek közelítenek az ilyenfajta iskolához. Olyan iskolák, ahol vannak nemzeti és európai programok is. Még egy szó a platforma kapcsolatban. Az Kreatív Európának vagyok az előadója. Segít nekem? Egy ilyen platform, ez nagyon jól beilleszkedne. Nagyon sok platform létezik már. A Kreatív Európa keretén belül esetleg tudnának tovább lépni. És ha van ötletük, azt szívesen fogadom. Köszönöm szépen. Oflin úr. Két perc. Köszönöm szépen. Nagyon tetszik a fiatalok és idősek közötti készségcsere és a kelet-nyugati tudományi csere. Malin Cecil azt egy idő, megemlítetted, hogy a, a nacionalista tartalmat meg kellene előzni. Egy kicsit ez Orwelli módon hangzik, hiszen nem minden nacionalizmus extrém nacionalizmus. Néha arról beszélünk a nacionalizmus szóval azt illetjük, amikor az, ember, az embereket egy nemzeti vonás gyűjti össze. Aztán a nyugat keleti ellentét. Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy a nyugati, nyugat-európai országok színesebbek, de ennek nagyon pervez kihatásai is lehetnek. Például, hogy a kelet-európaiak azt gondolják, hogy a nyugat-európaiak le akarják őket egy kicsit kezelni, illetve akkor ez aztán különösen olyan extrém nacionalista reakciókat kelthet, amiket pontosan el akarnák kerülni. Elnök, köszönöm szépen. Sojdrov a szó. Köszönöm szépen. Csehül fogok, fogom tovább folytatni a felszólalásomat. Nagyon szépen köszönöm ezeket az előadásokat, az elkötelezettségüket. És Arra szeretnék most utalni, hivatkozni, amit az iskolák közötti partnerségről, illetve a készségekről mondtak. Ha jól értem, akkor minél nagyobb koordinációt és minél nagyobb fokú egységesítést szeretnének elérni az oktatási programok során. Európát pontosan a diverzitás, a sokszínűség erősíti. Nem szeretnénk, hogyha egy dolgot, szeret, egy dolgot, egy sémát erőltetnénk rá mindenkire. Inkább a koordinációt kellene erősíteni, és igazuk van abban, hogy ezt szeretnék elérni az Európai Unió, illetve az európai polgárságról szóló oktatás részén is. A Kulturális és Oktatási Szakbizottságnak fontos szerepe van ebben. Írtunk egy jelentést is az Európai Unióban folyó oktatásról, amiben mi is úgy gondoltuk, hogy nagyobb fokú koordinációra és egységesítésre kell, van szükség annak érdekében, hogy minden tagállamban tudják a polgárok, illetve a tanulók, hogy az Európai Unió hogy, hogy működik, milyen intézményei, milyen hatáskörei vannak. Elnök, köszönöm szépen! Én is tennék föl egy kérdést a páneurópai média projekthez. Ez egy olyan ötlet, amit a, a, amiről egyébként a bizottság is elgondolkodott, már szerette volna elindulni, elindítani. A német tévében is gondolkodtak erről, hogyha jól értettem, akkor ez nem egy ilyen klasszikus médiatéka lenne, hanem a felhasználó, az alkotó, a művész, között lenne egy ilyen csereakció, tehát hogy ő, valahol megszületik a kezdeményezés, és akkor ez szül mindenféle nagyon érdekes produkció. Ezt szeretem volna én kérdezni, egyébként most Julie Wardé a szó, mielőtt megkapjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a parlamentbe. Így teljesedik ki a kör. Én nagyon szeretem az ifjúsági, európai ifjúsági eh, rendezményeket, és mindig nagyon pozitív tapasztalatokkal szoktam onnan hazatérni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy találkoz, találkozunk. A fiatalok körében nem mindenki eh, igyekszik és a fiatalokért sem mindenki igyekszik európai szinten tenni. Nagyon örülök neki, hogy itt ezt látjuk, és annak is örülök, hogy ennyire inkluzív közösségről van szó. Az egyébként a találkozón részt vettem én is, és észak-nyugat Angliából is érkeztek fiatalok, és nagyon jó, pozitív dolog volt látni, hogy az Európában szerte mindenhol élő és mindenhonnan érkező partnereikkel mennyire, mennyire aktívan cseréltek eszmét. Tudom, hogy az én választókerületemben nagyon sokan vannak olyanok, akik nem, még, még az országon belül sem nagyon cserélnek eszmét másokkal. Úgyhogy valóban egy életre szóló tapasztalat és élmény volt ez. Én voltam az egyik odafigyeltem arra is, hogy az összes ötletadó mit mesélt, mit, milyen ötletekkel állt elő. Fantasztikus, hogy milyen ötletek voltak. Nagyon nagy volt a nyomás egyébként az ötletadókra arra nézve, hogy milyen jó és használható ötleteket tesznek az asztalra. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy találkozunk itt. A kelet-nyugati viszonylatról nem hallottam egyébként az előadást, azt szeretném tehát megkérdezni, hogy az Európai Unión kívüli, vagy az Európai Unión belüli kelet-nyugatról van szó. A belüliről értem. Tehát a balkáni országokkal ápolt kapcsolatokért némileg felelős vagyok én is, és ezért szeretném elmondani, hogy a balkáni fiatalok is nagyon európainak érzik magukat, nem gondolják úgy, hogy ö, el vannak szigetelve, tehát még mielőtt az országuk Európai Uniós tag lenne, már az előtt is úgy érzik, hogy ahogy legalábbis ahogy én szoktam találkozni velük a misszióimon, nem úgy érzem, hogy ők bármennyire is kevesebbennek tartanák magukat, illetve hogy kevésbé éreznék magukat az európai kontextuson belül tartozónak, illetve a kultúrán, kultúra részének. Elnök, köszönöm szépen. Most az a nehéz feladat eh, jut önöknek, hogy két percen belül ezt a sok-sok kérdést megválaszolják, és reagáljanak a sok eh, megtett megjegyzésre. De nagy lelkű leszek az idő, idő eh, szempontjából. Tessék, meg is adom a szót. Okay, um, thank you very much. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Először is egyetértek valóban azzal, hogy, hogy egységesíteni kellene az Európai Unió működéséről szóló információ. De nem csak azt kellene, hogy tartalmazza ez, hogy az intézmények hogy működnek, hanem demokratikus értékeket is kellene tanítani minden iskolában. Én nem mondom meg, nem akarom megmondani, hogy ki és hogy mikor döntse ezt el, de egy barátom egy keleti országba elment tanulni, és úgy érezte, hogy nem a tanulók részéről, hanem a tanár részéről érte őt politikai politikai megkülönböztetés. Kicsit szélsőjobbos befolyásoltságról volt szó, és a gyerekek természetesen felnéztek ezekre a tanárokra, de hogyha már az iskolában így befolyásolja őket a politika, azt én negatívnak tartom. És ezzel nem azt mondom, hogy a fiataloknak nincsenek meg ugyanazok az értékei keleten, mint nyugaton, de úgy gondolom, hogy ö, azért is történhet meg az, a diákcsere, mert mindenki képes tanulni. Na most, hogyha ehhez még hozzátennénk az, annak a lehetőségét, hogy online vagy Skype segítségével is találkozhatnának, akkor úgy gondolom, hogy így sokkal könnyebb lenne a természetes demokratikus értékeket jobban elterjeszteni. Az Erasmus Plus, én úgy, ugye ez inkább egyetemi szintű nem, az iskolákra is, jó az iskolákra is vonatkozik, de én úgy gondolom, hogy ez nem elég rendszeres. Nem mindegyik iskola használja ki, még az európai iskolák sem, és ugye az európai iskolák egyébként sem általános iskolák, hanem magániskolák, és nincsenek meg minden országban, minden városban. Szerintem ezt is olyan szintre kellene menni, hogy mindenki profitálni tudjon belőle. Ja, és még egy. Én azt szerettem volna biztosítani, hogy a az iskolák minél semlegesebbek maradjanak politikailag, hogy mindenképp a demokratikus értékekhez ragaszkodjanak. Please. Yeah, okay. No, no, weg. Mach mal so weiter. Okay, um... Yeah. So my idea is basically about inter- Igazából az én ötletem lényege az interkulturális párbeszéd, az értékek védelme, anélkül, hogy befolyásolna minket, hogy éppen milyen párt vezeti az országot. Mert ami minden országban kulturálisan sokszínű, azok a jó dolgok, az étel, a nyelvek, a szép, a szép hagyományok, és igazából a nemzeti témákról szóló társadalmi tárgyú tantárgyaknak az 50%-a erről kellene, hogy szóljon. És ugyanakkor több EU identitást kellene tanítanunk, és több EU-s jellegű információt kellene adnunk, adnunk, de anélkül, hogy lenéznénk egymást. Elnök? Egy dolgot szeretnék tisztázni. Korábban az Erasmus tényleg csak is egyetemi hallgatókra vonatkozott, de az Erasmus Plus ma nagyon sok különböző programot egyesített a korábbi programok köréből, és itt megvan az általános iskolai csere, a csereprogram, a, a tanárcsere, a gyakorlaton való, másik országban való részvétel, az ifjúsági szervezetek támogatása, olyan szervezeteké, akik európai projekteket csinálnak, tehát az Erasmus plus alá ez mind-mind beletartozik. Sajnos az új Erasmus Plus programban a általános iskolákat egy picit egyébként nem, kicsit kevésbé hangsúlyosan képviselik. Egyébként pontosan erről beszéltem tegnap egy ügynökséggel, hogy ezt, ezen javíthatnunk. De az általános iskolai diákcsere része az Erasmus Plusnak. Ezt csak azért akartam mondani, hogy ne hogy tisztázzam ezt a kérdést. Igen, a név miatt általában az egyetemi diák cserére szoktunk asszociálni, de most már az általános iskolai diákcsere is ide tartozik. Ezt szerettem volna csak tisztázni. Osi, Usi úr, most ö, önnek adom meg akkor a két percet. Um, thank you for your... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket a BBC, BBC Netflix, lineáris és streaming közvetítésre szeretnék koncentrálni, illetve hogy mi az mi elképzelésünk ezekkel kapcsolatban. Először, ha megnézzük a BBC-t, akkor azt látjuk, hogy ez már egyre kevésbé lineáris, illetve az összes tévécsatornára ez igaz. Néhány éven belül valószínűleg azt fogjuk látni, hogy a televízió átalakul média platformok családjával, mi ezt média konvergenciának nevezzük. A film egyre inkább hasonlít a tévéhez, tévé hasonlít a mozihoz, az internet be habzsol mindent, mozikat, stb. Az elképzelésem itt az, hogy legyen valami új elképzelésünk, legyen egy tervünk, legyünk elég szabadok ahhoz, hogy megállunk egy pillanatra, és végig gondoljuk, hogy egy, milyen lenne egy ambiciózus terv ebben az új fluid környezetben. A megközelítésem az volt, hogy problémaorientált vizsgálatot kell végeznünk. Nincs meg a tökéletes megoldás erre. A probléma, amiből kiindultam, hogy olyan sok kreatív szakemberünk van egész Európában. A legjobb filmesek itt vannak, újságírók, írók, de különböző helyeken vannak, nem találkoznak, kivéve a filmfesztiválokat. Sok filmessel beszéltem, és azt mondják, hogy igen, ez a helyzet, és többet szeretnének tanulni egymástól, de ez nehéz, egy olyan struktúrára lenne szükség, amely segíti őket, amely megtalálja őket, ez nagyon hasznos lenne. Van egy német filmes, Franciaországban akar dolgozni, még mindig ez nehéz, ami persze meglepő és szomorú. A kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta cserét ösztönözni, hogy tudnak egymástól tanulni az emberek, közösen hogyan tudjuk kihasználni ezeket a kiválóságokat, hogyan tudjuk ösztönözni ezt, ösztönözni egymást az új helyzetben. A média konvergencia tekintetében is ugye senki nem tudja, hogy hogy fog ez alakulni. Én azt javaslom, hogy legyen aktív a szerepünk, és alakítsuk mi. Az, hogy legyen egy közszolgálati tévécsatorna az európai történetek megosztása érdekében, ez persze a helyi közösségekben kell, hogy kezdődjön, különböző helyeken, meg kell engedni, hogy az emberek beszéljenek a saját problémáikról, saját életükről. Persze egyensúlyt kell találni, hogy nézzük meg különböző helyekről ezeket a beszámolókat különböző generációkból, és érdekes lenne, hogyha az értékek kérdésére koncentráljunk. Mi az az európai érték? Hogyan akarjuk ezeket az értékeket fejleszteni? Kislavski neves lengyel filmes három különböző érték köré építette föl a francia forradalomhoz kapcsolódóan a filmjeit. A filmeseknek is van mondani valójuk. Kislavski már sajnos nincs közöttünk, de nagyon sok fiatal filmrendező van, úgyhogy itt is valami nagyon érdekes dolog történhet. Úgy gondolom, ezzel választottam a kérdésekre. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Most akkor a második fordulóra kell áttérnünk. Akkor, amit most mondani akarsz, azt el tudod tenni a második forduló után? Utánra? Jó. Akkor most a Fiatalok és a Politika nevű kör következik. Karolina Holovnia fog először szólni, aki az aktív polgárság nagykövetei témájában szól. Tessék! Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! Szeretném javasolni egy aktív polgársági nagyköveti titulus felállítását. Úgy gondolom, hogy nagy szükség van arra, hogy értékeljük azokat az embereket, akik aktív polgári munkát látnak el a fiatalok között, mert jelenleg ők nem ismertek. Nagyon sok tanítóval találkoztam, akik nagyon sokat hmm. foglalkoztak a gyerekekkel iskolai időt követően, tanítás után európai értékekről beszélnek a gyerekekkel. A helyi politikusok is mindig ott vannak, amikor szükség van a segítségre. Nincs, nincs eszközünk arra, hogy köszöntet mondjunk nekik, illetve ösztönözzük őket, hogy a jövőben is, a jobb jövőért végezzék továbbra is ezt a munkát. Aktív polgársági nagykövetet a fiatalok választanák ki, és például az Európai Parlament kapcsolatartó irodája díjazhatná ezeket. Legalább tíz embernek kéne egy adott tagállamból a javaslatot összeállítaniuk, indoklást is kell, meg kellene, hogy fogalmazzanak, hogy a jelölt miért érdemli ki ezt a címet. Lehetnek tanárok, szociális dolgozók, politikusok, civil szervezeti dolgozók, bárki, aki a fiatalokat támogatja abban, hogy aktívak legyenek a társadalomban. Miért pont ez a cím? Azért, mert ezzel tudjuk biztosítani, hogy a európai intézmények elismerése egyértelmű a helyi, szem, helyi emberek számára, és egyre több embert ösztönözne ez, hogy állampolgári nagykövetté váljon. Az EU cselekvésekről lehetne így több információt adni az állampolgárok számára, egy térképet lehetne kialakítani azokról az emberekről, akik akár a legtávolabbi helyen is megszerezték ezt a címet. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló ötletet is. Most pedig Mártin Ulse következik megint szól, szólásra az Európai Unió és szomszédsága témájában. Köszönöm szépen. Itt is az volt a megközelítésem, hogy mi a probléma. Azzal a kérdéssel foglalkoztam, hogy hogyan lehet az EU, mint politikai struktúrát az állampolgárok számára elérhetővé tenni. Van egy olyan érzés, hogy Brüsszel annyira messze van, hogy az EU valahol máshol van, ahhoz, hogy ezt megoldjuk, abban az irányban kell gondolkoznunk, hogy hogyan lehetne egy személyesebb kapcsolatot kialakítani az EU politikai struktúrája és a helyi emberek között. Gondolok például távoli vagy határmenti területekre. Az egyik lehetőség ehhez, hogyha egy úgynevezett EU szenátort neveznénk ki minden városban, főleg a periférián és ennek az EU szenátornak a feladata nem az lenne, hogy nem, a, nem egy párthoz kapcsolódó dolog, nem a képviselet lenne a feladata, hanem hogy az európai civil szervezeti kultúrát terjessze. Az lenne a feladata, hogy határozza meg a gyakorlati problémákat a helyben, amit meg lehet oldani az EU segítségével. És segítenie kellene az állampolgárokat abban, hogy a már rendelkezésre álló segítséget elérjék vagyis például a bürokratikus akadályokat kéne, hogy kezelje. Tájékoztatási kampányok vannak, de ezek túlságosan személytelenek, és általában csak a fővárosokban működnek. Beszéltem kelet-németországi, vagy elzászi emberekkel, és ők úgy gondolják, hogy az EU nem is nagyon tud az ő problémáikról. Sokszor nem gondolják azt, hogy a mindennapi életükben hasznos lehet, hogyha európai perspektívában gondolkodnak. Úgy gondolom, a legjobb megoldás az lenne, hogyha lennének ilyen szenátorok, konkrétan a helyi városokból, kisvárosokból egy intenzív képzést kaphatnának, és vállalnák azt, hogy megtanulják Európa történelmét, megértsék a struktúrákat, célokat, értékeket, a bürokratikus szabályokat, és például a fiataloknak tudnának segíteni, akik szeretnének valamit tenni, de nem igazán tudják, hogy hogyan lehet a politikába belépni. Ezek az emberek segíthetnének ezeknek a fiataloknak, hogy az ötletüket megvalósíthassák. A politikusok is így megtudnák, hogy a fiataloknak mire van szüksége, és a távoli területen élő embereknek mire van szüksége. Hölgyeim és uraim, szerintem ez a Kulturális Szakbizottsághoz tartozó projekt a aktív polgárságot támogatná, és sürgősen meg kellene kezdeni mindezt a jövőbeli választások előtt. Köszönöm szépen. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen ezt az ötletet is. Az utolsó ötlet következik, és még egyszer Karolina Holovnyák kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Unió intézményeinek a helyi kezdeményeket kell támogatni, például az európai választások kapcsolatban a fiatalok, a helyi aktivisták tudják, hogyan kell ezeket a dolgokat promotálni, csak esélyt kell nekik adni. Tudom, hogy a fiataloknak kitűnő ötleteik vannak, de gyakran a támogatás, a pénzügyi támogatás az akadály. Hagyományos támogatás szerzéshez nagy pénzügyi tudásra van szükség. A mikrohitelekkel, akár 100 euróval könnyen lehetne ezekért folyamadni. Ez segíthetné a kreatív folyamatokat. A mikrohiteleket nem szinten is lehetne megadni, például az Európai Parlamenti eh, Irodák által, és konkrét projektet kellene javasolni ezért a hitelért, ez lehetne bármi egy fesztivál, egy verseny, vagy akár egy műhely. Eh, és eh, ahol új ötleteket lehetne kifejleszteni, egy kis felelősség biztosítása fontos lehetne, fontos lehetne ez az ön rendelkezés szempontjából, amit támogatni kell. Az Erasmus Plus programban dolgoztam, és a tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy a jó ötletekkel rendelkező fiatalok nagyon félnek attól a bürokráciától, amivel az európai programok járnak. Ezért a mikrohitelek így jelentetnek többet. Például a parlament részéről adnak ilyen kisebb hitelek. Én ezt egy állandó folyamattá alakítanám át, amiért mindenki jelentkezhetne. Tehát kis változások lennének ezek, amelyek sokat számítanának. Ja, vielen, vielen herzlich. Köszönöm szépen ezt a hatodik ötletet is. És most Krisztinával kezdem, aki ismételten jelentkezett, de remélem, hogy ahhoz is mondasz valamit, amit az előbb hallottunk. Köszönöm szépen. Maluha azt mondja, szeretnék szólni, nagyon jól rámutatott azokra a problémákra, amelyekkel a tanárok küzdenek. A bizottságunk, a szakbizottságunk és az Európai Parlament elfogadott egy jelentést az oktatási rendszerek modernizációjáról, ebben egy teljes fejezetet szentelünk a tanároknak. És annak, hogy az ő képességeknek is jónak kell lenni ahhoz, hogy meg tudjanak felelni az oktatási igényeknek. És itt is beszélünk a különböző mobilitási programokról, az Erasmus Plus-ról. Karolina, az első ötleted? Konfúciusz azt mondta, hogyha egy tanár egy tanítónak valamit eh, megtanít, akkor a, egy egy diák ezt nem tudja meghalálni eléggé a tanárnak, bármennyire is gazdag az. A fiatalok motiválják a tanárokat. A tanárok számára a legfontosabb, a legnagyobb ö, eredmény az nem a, a, a fizetés, hanem maga a, a diák. Szerintem nagyon fontos lenne az, hogy eszmét cseréljünk az adatási nagykövetekkel, és jónak tartom a mikrohitelekkel kapcsolatos ötletet is. Köszönöm szépen. Egy kicsit várnom kell, amíg befejeződik a tolmácsolás. Köszönöm szépen, Szilvia Koszta két perc. Javasolnám a Európai Uniós kampány szervezőinek, hogy vegyék figyelembe az önök képességét arra, hogy nagyon érdekes ötletekkel tudnak előállni. Egyetértek önökkel abban, hogy a hivatalos kampányok nem személyre szólóak, a nagyvárosokra koncentrálnak. Hiszek ebben a szorosabb együttműködésben. Aktív állampolgársági nagykövet, ez egy kiváló ötlet. Most dolgozunk egy új programon, aminek a neve Jogok és értékek. Miért is ne? Ez egy jó elképzelés. Második megjegyzésem. Nem könnyű a javaslatot megvalósítani. Az is lehet, hogy spontán módon, akár konkrétabb befektetés nélkül is meg lehet valósítani a szenátorok a szomszédsági Európa témáját. Jó, értem, értem az egésznek az értelmét. Mutassuk meg, hogy Európa hogyan befolyásolja, hogyan tud segíteni a projekteket. Ma már nagyon sok projektet támogat, sok megoldást. Nagyon sokan nem is tudják, hogy Európából származnak ezek a támogatások. Egy kicsit a részletekbe, hogyha bevatnának. A kis mikrohitel, elnézést, az aktív polgársági díj az Európai Állampolgár díját már kialakítottuk, tegnap adtuk át, 40 állampolgár kiválasztása történik az összes EU államból, akik az aktív állampolgárságot képviselik. Az igazából egy kicsit szélesebb körű tapasztalatokra gondolnak itt a elképzelésben, de ugyanakkor lehet kapcsolni ehhez, amit említettem mikrohitelek tekintetében semmi nem tiltja meg, hogy a strukturális alapokat, fejlesztési alapokat lehessen felhasználni ehhez, hiszen itt cél a szociális befogadás, az innováció. Lentről indulhat egy ilyen projekt, és ezt követően lehet akár régió közé is. Bízunk azokban az eszközökben, amik léteznek, és amelyeket, európai eszközökről beszélek, és amelyeket fel lehet használni. Malinov úr. Köszönöm, egy sor dicséretet kaptak. Én szeretnék köszönetet mondani, hogy felvetették a témát, és a, az időzítést is köszönöm, mert egy demokratikus világban két percig beszélni az nagyon nehéz. Nagyon sok mindent hallottak most, amit nem is ismernek, esetleg programokat, dokumentumokat. Az jó, hogy nem ismerik ezeket, mert akkor látjuk, hogy ez a mi hibánk, mert ha olyan emberek, akik ennyire aktívak, és mégsem ismerik ezeket a kezdeményezéseinket, az pontosan bizonyítja, hogy milyen hiányos a munkánk. Ez a mi hibánk, mi hibánk, hogyha nem tudják, hogy hogy működik az Erasmus, annyira hatalmas, hogy évek óta működik az iskolákban, is, ez a mi hibánk, nem az önöké. Mindig jó, amikor van egy ilyen egybeesés, az e, különböző irányból indulnak az elképzelések, és találkoznak. Harmadik megjegyzésem Bulgáriában az év európai tanára kezdeményezés létezik, pontosan ilyen az önök ötlete is. Nem azért, mert jobban bízunk a tanárokban, hanem azért, mert nagyon pontosan meg lehet határozni a tanárok esetén a feladatokat könnyebb és egy másik nagy csoport is elláthatja ezt a szerepet. Nem tudom, hogy az ön hazájában ez hogy működik, de létezik egy hatalmas könyvtári hálózat Bulgáriában, és a könyvtárak hatalmas forrást jelentenek, és a könyvtárosok is, ugye nagyon nagy a motiváció, van idejük, úgyhogy ezt az ötletet szerettem volna még hozzáadni az önökéhez. A tanárok és a könyvtárosok hálózata már létezik, és nekünk dolgoznak. És nagy érdekes egybeesés, hogy ma délelőtt pont beszéltünk erről az új alapról, az aktív polgárságról. Úgyhogy nem vagyunk annyira lemaradva. Természetesen nem ismerik ezt, mert nem is állítottuk még fel, nem indítottuk el. Vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel, bitte. Köszönöm szépen, Helga Tröppel. Köszönöm szépen, Petra, szeretnék visszatérni arra az elképzelésre, hogy az átlag európai állampolgárnak is magának kell éreznie az Európai Uniót. Ez valóban egy nagy feladat számunkra. Valóban nem érzik magukének az, európaiak, az Európai Uniót. Nem csak, hogy az átlag emberek nem, de más nem annyira átlag állampolgárok sem. Ez probléma, hogyha valaki nem Európa ellenes párthoz tartozik. A több személyes kapcsolat, igen, én ezt inkább résztvételnek jelezném, bevonásnak jelezném az állampolgárok részéről, felkérni az ő figyelmüket. Az EU szenátorok ötlete, ezzel nem értek annyira egyet, a szenátor olyan régi módi koncepció, amikor vidéken, iskolában jártam, Szászországban, akkor EU nagyköveteknek tartották e, a diákokat. Én ezt sokkal jobb elképzelésnek tartom, inkább szenátoroknak. Mert nagyon sokan végzik ezt a munkát úgy, mint képviselőként, mint mi. Az, hogyha e, szenátornak nevezik őket, az nem annyira jó. Köszönöm szépen! és amit még fel lehetne vetni a nagykövet dolognál, azok, akik eh, az Erasmus-t eh, végigcsinálták már, vagy csiák, de, de, de diák cserebről részt vettek, azok tényleg nagykövetek eh, voltak, és amit ők abból tanultak, azt át tudták másoknak is adni. Ebből is lehetne talán egy európai önkéntes évet, évhez hasonlóan lehetne egy európai gyakorlati évet is csinálni, gyakorlati mm, helyekkel. Szabina Ferhelyen információs pontként szeretném azt, hogy az Európai Uniós irodákat nehogy csökkentsék, hanem inkább növeljék, szélesítsék ezeket ki, az Európai Bizottság szeretné csökkenteni ezen Európai Uniós kapcsolatot irodák számát. Pont ellentétes fejlődésre lenne szükség, hogy a fiatalok vagy az Európa iránt érdeklődők a helyszínen is, az, az országban is informálódhassanak Európáról, mert ez sokat jelentene, és a parlamenti képviselők száma nem elegendő, nem tudunk mindenhol ott lenni ehhez. A mikrohitelek ezzel gyakrabban foglalkozunk, főként az Állampolgárok Európája vagy az Új Értékek programban. De a múltban is mindig azt mondtuk, hogy a projekt eszközökhöz való hozzáférést, főként akkor, hogyha kis támogatásról van szó, például kam- figyelemfelkeltő kampányokról van szó, vagy kisebb dolgokról, azokat meg kell könnyíteni, mert nagyon bonyolult a jelenlegi mhm. hozzáférés, nagyon hosszú projektleírásra van szükség, rengeteg dokumentumot be kell adni, kis támogatási összegek kellenek, amelyeket bürokrácia nélkül lehetne megadni egy koncepció kivitelezhetőségét kell megvizsgálni. Tudjuk, hogy ezek a pénzek a projektben landolnak, persze erre kell bizonyíték, ez egyértelmű, de mindenképpen egyszerű megoldásokra van szükség. Elnök, köszönöm szépen! Most még az Európai Bizottságnak szeretném megadni a szót végezetül. Ők is két percet kapnak, mindenkinek ugyanolyan jog jár. Thank you, with, uh, with pleasure. Thank you. Köszönöm szépen, nagy örömmel. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm elsősorban a fiataloknak azt, hogy eljöttek és bemutatták ezeket a kiváló új ötleteket. Úgy gondolom, hogy ez is megmutatja, hogy mekkora értéke van annak, hogy a fiatalok részt vesznek a tevékenységekben, amelyeket a parlament rendezett. Én is ott voltam ezen a rendezvényen, nagyon dinamikus volt, és kiváló dolog látni azt, hogy ilyen sok jó konkrét ötlet is született ebből a kezdeményezésből a kis projektekre szeretnék reagálni, mert az egyik újdonság, amelyet a bizottság egyébként az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatban is javasolt, néhány nappal ezelőtt jelent meg ez a javaslat, illetve az Erasmus jövőbeni formájával kapcsolatban pontosan ennek a ezeknek a kis projekteknek a lehetősége. Tehát a szolidaritási testület és az Erasmus gondolatán belül is pontosan a fiatalokat szeretnénk ösztönözni arra, hogy ilyen kis projekteket indítsanak, és így ö, el az ötleteiket. Ugyanis azt látjuk, hogy a fiatalok ö, nagyon is képesek innovatív ötleteiket kezdeményezésé váltani, és gyakran az idősebb generációknál sokkal kreatívabban, innovatívabban teszik ezt meg. Korábban már mondtam, hogy az egyik törekvésünk az az, hogy minél jobb jobb, jobban ismerté váljanak a programok. Hiszen tudjuk, hogy van egy csomó lehetőség, partnerségi lehetőség, az Erasmus által például, és a fiatalokról szóló politikák lényege az, hogy minél több különböző csatornán folyjon a munka, és minél több embert elérjünk. Ezek nagy kihívást állítanak elénk, de nagyon elkötelezetten dolgozunk ezen is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és hogyha sikerült, sikerülne ezeket a már meglévő gyönyörű programokat kicsit egyszerűbben elérhetővé és egyszerűbben megvalósíthatóvá tenni, az lenne az igazi jó dolog. Köszönöm szépen, igen, de most megint az jön, hogy két percben az előadók reagálhatnak a megjegyzésekre, először Karolina, aztán pedig Mártin. Köszönöm, én fogok először szólni. Az EU szenátorokkal kapcsolatban én azt hiszem, hogy a leggyümölcsözőbb megközelítés az lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen akadályai vannak az aktív polgárságnak. Hogy megnézzük, hogy miért nincs megfelelő kapcsolat az EU és a polgárok között? Hogy miért tűnik annyira távolinak az EU? Ez tulajdonképpen érzésekről szól. A jelenlegi megoldások nem adnak válaszokat a jelenlegi igényekre. Tehát meg kéne nézni, hogy milyen igények vannak, hogy hogy tudjuk ezeket megtalálni, és azt, is, azt a kérdést is fel kellene tennünk, hogy egy polgár, például mint én, hogy érzi, hogy látják-e, vagy hallják-e őt megfelelőképpen. Én magam úgy gondolom, hogy igen, köszönöm szépen, hogy meghallgatnak és megnéznek. Igen, az például, hogy ide meghívnak, az következményekkel jár, és az további lépéseket generál. Ezt kellene ösztönözni. Aztán én úgy gondolom, hogy az interneten keresztül, egy internetes felmérésen keresztül nem lehet ezeket a kérdéseket megválaszolni. Ehhez szükséges a bizalom, ehhez emberi kapcsolatok, valódi emberek kellenek. És ezért gondoltuk az EU szenátorokat, most az, hogy szanát, szenátornak hívjuk-e ezeket, vagy nagyköveteknek, vagy barátoknak, vagy főnököknek, az teljesen mindegy. Én először a, egyébként a nagykövetre gondoltam, mint kifejezésre, de arra gondoltam, hogy ez lehet, hogy félrevezető lenne. Az biztos, hogy vonzó cím kell, hogy legyen. Ugye fizetés ezzel kapcsolatban nincs, mert hogyha fizetés járna érte, akkor az már állás lenne. Cím kell, hogy legyen tehát, de vonzó cím, egy olyan pozíció, amely ö, megbecsüléssel jár, presztízst jelent, talán azt lehetne csinálni, hogy városházákon gyűléseket lehetne szervezni, vagy egyszerűen akár egyenként is meg lehet kérdezgetni az embereket, hogy mi az igényük, mi az, amit nem szeretnek az EU-ban, bírálják, ahogy csak tudják, mondják el, hogy mi a baj. Tehát, hogy az emberek saját maguk érezzék, hogyha valamit szeretnének tenni, vagy valamin változtatni, akkor azt meg tudják tenni. Tehát, hogy az Euró, Európai Uniót érő bírálat az az Európai Unió javára fordítódjon. Ösztönözni kell tehát ezt a munkát, és valahogy egy produktív irányba fordítani a negatív dolgokat. Persze nem azt akarjuk csinálni, hogy egy felmérést olyan felmérést készítünk, ami aztán tönkre teszi a dolgokat, hanem meg szeretnénk próbálni az állampolgárokban rejlő kérdéseket és bírálatokat előásni és pozitívra fordítani. Köszönöm szépen, Karolina. Köszönöm, ha nem baj, akkor szeretnék lengyelül válaszolni, jó? Nagyon örülök neki, hogy tetszett önök, tetszettek önöknek az ötleteink. Nagy dolog az, hogy eljöhettünk, és bemutathattuk őket itt önöknek. A nagykövetek témájáról az volt az ötletünk, hogy ez egy olyan cím legyen, ami csak cím és nem fizetett állás. És nagyon sok ilyen embert szeretnénk kinevezni. Ezek lehetnek tanárok, aktivisták, önkéntesek, akár az Európai Parlament képviselői is lehetnek ilyen nagykövetek, hiszen ők is szoktak néha segíteni fiataloknak a, olyan embereknek szeretnénk adományozni ezt a címet, akik aktívan tevékenykednek a fiatalok javára. Na most a mikroösztöndíjak, mikrotámogatások projekt. Ugye vannak díjak, amiket jó ötletekért adnak, de ezeket a mikrotámogatásokat egy projekt megvalósítása előtt lehetne odaítélni hogy először az ember megkapja a pénzt, és abból aztán meg tudja valósítani a projekten. Tehát ez egy olyan támogatás kellene, hogy legyen, amit nagyon könnyű igényelni. Sokféle oka van annak, hogy miért nehéz a különböző programokba bele, bevonni, vagy részéként, részeként bevonni a fiatalokat. Én ugye e, magánszemély vagyok, nem egy alapítvány vagy egy szervezet, és én szeretnék tényleg sok mindent csinálni, de jó lenne, hogyha az Európai Unió engem ebben abban azzal segítene, hogy a legminimálisabb ö, probléma megoldást lehetővé teszi számomra. Ugye 17 éves vagyok, és elég sok minden dologgal kell küzdenem, többek között a bürokráciával is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket. Ja, vielen... Elnök, nagyon-nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy ebben az évben is bebizonyosodott, hogy dicsérendő és számunkra nagyon hasznos és sok tanulnivalót ajánló és adó rendezvény volt ez a fiatalokról szóló rendezvény. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és bemutatták az ötleteiket. Dolgozzanak tovább, maradjanak továbbra is ennyire aktívak, dolgozzanak Európáért és az európai szellemiség tovább fejlesztéséért. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Különösen azt szeretem az egészben, hogy a Nagy Károly díjasaink is itt vannak, még mindig a teremben is meghallgatták önöket. Köszönöm, hogy így van ez, és azt úgy látom, hogy az Európai Ifjúsági Rendezvény más résztvevő is itt vannak a teremben. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett, és maradjunk egymással kapcsolatban, rendszeresen tart tartunk majd az Európai Ifjúsági Fórummal is eszmecseréket. Köszönjük, hogy eljöttek. Máskor is fogunk hívni vendégeket, és remélem, hogy az eszmecsere továbbra is aktív marad. Köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok Brüsszelben. És akkor most megint egy családi fotó következik a jelenlevő képviselőkkel, és ezzel a három képviselővel, és egyébként én nem bánnám azt sem, hogyha mindenki, aki az Európai Ifjúsági Rendezvényen részt vett, szintén ide jönne, és akkor mindenkiről csinálhatnánk egy jó nagy családi képet. Itt valahol, itt, a, itt az emelvény előtt. Thank you. Dann machen wir weiter. Jó, akkor folytassuk a munkát. Hogyha a lelkesedés egy kicsit lecsengett. Jó, akkor a következő napi rendi pontunk szintén egy nagyon fontos pont. Persze mindig csak fontos pontjaink vannak egy jelentéstervezetről lesz szó, amely az Európai Szolidaritási Testület programjáról szól. Sojdrova kolléganő az előadó. A módosítók benyújtásának határideje október 26-a 11 óra. És ahogy mindannyian tudják, kollégáim, nem olyan régen határoztuk el, hogy alakítunk egy új szolidaritási testületet. Az elmúlt hetekben történt meg az ünnepélyes aláírása a Strasburgi plenáris ülésen ennek a szövegnek, úgyhogy most már elindult a projekt, megvan a megfelelő észszerű jogalap, de át kell gondolnunk azt, hogy 2021-2021 után hogy folyjon a munka. És hát a jelenleg elért, nagyon komoly tárgyalások után elért eredmények biztatnak, és hát reméljük, hogy a következő fázisban is lehetséges majd a tanácssal megegyezésre jutni. A bizottság egy néhány új dolgot is javasol, néhány dolgot kivett a szövegből, de hát minden esetre igyekeznünk kell azon, hogy ezt a szöveget is megfelelőképpen dolgozzuk ki, Remélem, hogy jól végezzük majd a munkákat, és hogyha mindennel átrágtuk magunkat, akkor remélem, hogy végül egy nagyon jó ö, szöveget fogunk kidolgozni, nem kell mindent újra kitalálnunk, hanem nagyon sokat tudunk már a régebbi alapokra helyezni, tehát egy kicsit egyszerűbb lesz majd a tanácssal való tárgyalás. Sojdrova kollégának adom meg a szöve, szót annak érdekében, hogy bemutassa a jelentését. Mondjuk 5 percre, jó? Jó, köszönöm, ez elég is lesz. Köszönöm szépen. Egy kicsit sajnálom, hogy a fiatalok elmentek, mert ez igazából a fiatalokról szól, arról, hogy a fiatalok bevonását hogy tudjuk támogatni. Számomra is megtiszteltetés, hogy jelentéstevője lehetek ennek a rendeletnek. A jelentésemet az jelenlegi rendeletről szóló tárgyalásokra alapoztam, illetve különböző érintettekkel folytatott tárgyalásokra, illetve a bizottság véleményére. Sajnos még nem tudunk a végre, a jelenlegi ö, helyzetből és az értékeléséből tovább menni, mert az még mindig folytatódik. Minden esetre ez egy befogadó, nagyon jó minőségű, önkéntesi, önkéntesi munka lehetőségekről szól, ami azt jelenti, hogy önkéntes munkába be tudjuk vonni a fiatalokat, és ez a vezérfonala a jelentésemnek is. A legproblémásabb kérdésekre megáll, megoldást ajánlok. Az előzetes szolidaritási testületről szóló ö, anyag problémáit próbálom ebben megoldani. Helga Trüpe volt egyébként az anyag szerzője. Én megpróbálok most olyan pontokat bevezetni, amelyeket a trialógus tárgyalások során egyébként elfogadtunk, de aztán mégsem kerültek be a javaslatba. Különösen bizonyos definíciókról van szó. Aztán szeretnék eh, a költségvetés indikatív elosztásáról gondol, gondoskodni. Először is az önkéntességet szeretem mindenképpen alapul venni. 86 személyt szeretnék az önkéntesség, 8 személyet, személyt a tréning, és 6 személyt a humanitárius segítségnyújtás feladataival foglalkozni, Egyébként 90 emberről volt szó a trialógus tárgyalásokon, miután a humanitárius segítségnyújtás is ide került. Aztán szeretném az országokon belül a tevékenységet korlátozni. A szolidaritás nem helyettesítheti a nemzeti terveket. És egyébként pedig úgy gondolom, hogy vannak olyan emberek, akiknek csak az önkéntesség jöhet szóba, tehát a az fontos, hogy a befogadás legyen a domináns célkitűzés az országokon belül. Aztán egy sor más változtatást is javaslok. Szeretném erősíteni az érintettek és az Európai Parlament szerepét. Az érintettekkel konzultálni kell rendszeresen a program végrehajtása során és delegált aktusokon keresztül kell elfogadni végrehajtási aktusok helyett. Aztán javasolom, hogy a testület láthatóságát növeljük. Nagyon ambiciózus a javaslat itt. Három 150 350 ezres létszámot javasol a, a bizottság arra, hogy a résztvevők, illetve az önkénteseken keresztül láthatóbbá tegyük a testületet, tehát nagyon dinamikus kommunikációra van szükség többek között a szociális közösségeken keresztül is. Aztán azt is javaslom, hogy legyenek követek, korábbi résztvevőket lehetne támogatni abban, hogy a testületet többek között oktatási vagy más eszközökön keresztül népszerűsítsék. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a befogadás, az inkluzió célkitűzése a legfontosabb. Úgy gondolom, hogy kicsit célzottabban kellene ennek a támogatását eldöntenünk, illetve még részmunkaidős önkéntességet is lehetővé kellene tenni a testületben. Ez jó lenne, hogy az is jó lenne, hogyha a visszajelzéseket is figyelembe vennénk a program elkézet és a célkitűzések kialakításánál, és hogy az országokon belül is a befogadás legyen a legfontosabb szempont Mindenki tudja, hogy a gyakornok, illetve az állás jellegű célok nagyban különböznek a humanitárius segítségnyújtástól, és ezért az önkéntesség és a szolidaritás egyrészt célként máshogy kell megjelenjen, másrészt pedig a meghatározásukat, a fogalom meghatározásukat tisztázni kell. Egyébként meg aláhúztam, hogy az európai önkéntes humanitárius segítségnyújtási testülettel kapcsolatban a DEVE a kizárólagos felelős, és ezért nagyon fontos, hogy velük szorosan együttműködjünk. Ezért az első eszmecseréjükön részt is vettem, és például az Amploa bizottsággal is együtt kell működnünk annak érdekében, hogy jól ki tudjuk alakítani a szöveget. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ha egyetértenek az árnyék jelentéstevők, akkor Marita Razának adnám meg a szót először. Kibírta itt velünk, pedig most épp beteg. Mindenképpen ezért neked adom meg először a szót, Marit Terez. Két perc. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Mikela Sojdrovának, kiváló munkát végzett itt az első tervezet összeállítása során. Szeretném megköszönni az érdekelt felekkel szervezett nagyon hasznos találkozót is, ahol megismertük, hogy mik az aggájaik, mik a javaslataik az új rendelettel kapcsolatban. A korábbi tárgyalások egyáltalán nem voltak egyszerűek, nem voltak könnyűek. Ahhoz, hogy az új rendeletről tárgyaljunk, majd a következő több éves pénzügyi keret között szükség lesz a, ennek a szenvedélyes munkának a továbbvitelére. Nagyobb láthatóságot kell adni ennek a programnak. Nagyon jó kommunikációs stratégiát kell kialakítani, a lehető legtöbb fiatalhoz el kell, hogy jussunk. Azon kell dolgoznunk, hogy a részvétel a szolidaritási területre koncentráljon, és az egész életre ösztönözi ezeket a fiatalokat, hogy tovább folytassák a szolidaritási munkájukat. A lényeg, hogy ez éles stílusá váljon a számukra, ne csak egy alkalom legyen. Nagyra értékelem a nem profit tevékenységgel kapcsolatos megjegyzését az előadónak. Megkülönböztetést kell tennünk a résztvevő szervezetek között, ezek lehetnek közszervezetek vagy magánszervezetek, például nem kormányszervezetek, és az önkéntességi, vagy akár a munka jellegű tevékenységet is meg kell különböztetnünk. A lényeg, hogy nem profitorientált kell, hogy legyen a tevékenység. A minőségre kell koncentrálnunk az önkéntességi munka során. Örülök, hogy az előadó emlékeztet arra, hogy a szolidaritás magas felelősségi szintet jelent, és a közös munkát erősíti. Az önkéntes munka is hatékony kell, hogy legyen specifikus igényeknek, kell, hogy megfeleljen egy bizonyos közösség esetében. Ehhez előzetes képzésre is szükség van az önkéntesek esetén. Egyetértek egy előzetes és egy a tevékenységet követő tevékenység szükségességében is. Szívesen dolgozom továbbra is együtt Mikáléval, és tudom, hogy nagyon jó lesz az együttműködés a rendelettel kapcsolatos munkánk során. Vielen herzlichen Dank, Silvia Costa, zwei Minuten. Köszönöm szépen, Silvia Costa. Köszönöm. Köszönet az előadónak. Először is bevont minket ebbe a fontos munkába. Az érdeket felekkel is nagyon hasznos találkozott szervezet. Nagyon sok megjegyzéssel egyetértek. A tervezet nagyon jó munka alap. Különösen fontosnak tartok három-négy dolgot. Az egyik, hogy nagyon nagy hosszadalmas tárgyalások eredménye, meg a Trüppel asszony is részlet ebben eredménye, az önkéntesek definíciója. A bizottság nem igazán vette figyelembe a véleményünket. Akkor a résztvevő szervezetek, a küldő és fogadó, szolidaritás, önkéntesség témája, a minőségi szint pontosabb meghatározása, mert itt már nincs utalás arra a kártyára, ami mi bevezettünk, volt egy ilyen elképzelésünk, hogy legyen a jogok és kötelezettségek egy kartája. Egyetértek a költségvetés újrafelosztásával is, az méltányos, persze lehet róla beszélni. Fontosnak tartom, hogy tisztázni kell, hogy nem a nemzeti önkéntes munka helyébe lép ez, Inkább ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy ahol még eddig nem volt, ott alakítsák ki a fiatalok, munkájára, munk, fiatalok számára önkéntes munkalehetőséget. A bizottsági szöveg nem fogalmaz egyértelműen. Azok a szervezetek, amelyek már működnek, ezek automatikusan be kell, hogy kerüljenek ebbe a keretbe. Ugyanakkor Tudod jó, hogy nagyon fontos számomra mindig az európai dimenzió. Lehetnek kivételek bizonyos esetekben, de az egyetemű kell, hogy legyen, hogy ezeknek a fiataloknak a tapasztalata a helyszínen, ugye más államból érkező fiatalokkal együtt történik, vagy valósul meg, ebben különbözik az egész a nemzeti önkéntes munkától kritériumokon, a költségvetés kérdésén, az önkéntesség elvén együtt fogunk még dolgozni. Egy dolog, amit szeretnék, amire magyarázatot szeretnék kérni. A jelenlegi humanitárius támogatás, és ez a másik téma, ugye két külön program, két külön főigazgatóság, hogyan fognak ezek együttműködni a nemzeti ügynökségeken belül lesznek ezek a, felállítva ezek a központok, ezeknek a munkájára szeretnék rákérdezni. Még egy dolog, fontosnak tartom, hogy tisztázzuk, hogy milyen lesz a portáli regisztráció, a szervezők feladata. Nagyon fontos kérdés ez, mert a mostani rendethez képest nagyon általános a megfogalmazás csak az szerepel itt, hogy be lehet nyújtani projekteket. Ezt a részt nagyon meg kell erősíteni, mert enélkül a korábbi, a korai képzés, a tevékenységet követő nyomonkövetés nélkül nem lesznek felelősek a fiatalok. Köszönöm, Helga Trüppel. Yeah, thank you. Köszönöm. Amit itt a fiatalok mondtak, hogy az Európai Uniót az állampolgárok magukévá tegyék. Hát ez a program abszolút ehhez kapcsolódik. Itt pontosan erről van szó, fiatalokat fogunk vonunk be. Az első fázis követően ugye felállítottuk a jogalapot, és most már javítani kell ezt a tervezetet. Mikhail, ez a te feladatot lesz. Mindenben támogatlak. Minden egyetértek, ami elhangzott önkéntesség, mint élestílus, stílus, amit Tereza is mondott, az egész életünknek, tehát nem csak a fiatalkornak, hanem az egész életnek a része kell, hogy legyen, a közjóért való munka, ez is teljesen kapcsolódik az állampolgársághoz, és természetesen az a fontos kérdés, az érdekelt feleket persze be kell vonni, de azon túl költségvetés témában sikeresek leszünk-e mert a bizottsági javaslattól függünk most, és amikor a programjainkról beszélünk, minden a tárgyalások, a tanácsi tárgyalások eredményétől függ. Úgy gondolom, nagyon egyértelműen kell, hogy fogalmazzunk kulturális szakbizottságként, és egyértelműen kell tegyük, hogy itt sikeresek kell, hogy legyünk, azért, hogy az Európai Uniót az állampolgárok minden inkább magukká tegyék. Ez egy win-win helyzet, ez jó a közjavak szempontjából és az emberek személyfejlődése szempontjából is. Ez mindenképpen jó elképzelés. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Bilda asszony. Kedves kollégák, 2015. júniusban nem volt egyetemű földrajzi határa az Európai Szolidaritási Testület tekintetében, és akkor beszéltünk a jogalapról. Egyértelmű volt, hogy a programokban részt vehetnek a harmadik országok is. Itt gyakorlatilag csak egy új bizottsági javaslatot látunk. 2017. októberben fölmerült az, hogy gyakorlatilag itt humanitárius idegenforgalomról van szó, és hogyha ezt kibővítjük a harmadik országok számára, az egyértelmű lehet a harmadik országba turistáskodni akarnak majd ezek a fiatalok, és nem a humanitárius tevékenységet kívánják ellátni. Összekeverik a turizmust, a humanitárius tevékenységet, az európai pénzből fogják a tartózkodásokat fizetetni, és egyáltalán nem lesz az érvényes egész életükre vonatkozóan sokszor vannak ilyen programok, aminek semmi értelme. A... Ezért az a megállapításom, hogy a bizottság beismerte, hogy nem volt sikeres az előző program, az európaiak odafigyelése egyáltalán nem növekedett. Elnök asszony, kommunikációs hiányos az Európai Parlament részéről. Nem támogathatunk egy ilyen előre menekülést, ami a valós politika helyébe kíván lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szívesen megadnám a szót az Európai Bizottságnak, de először még egy kérdést is intéznék hozzájuk. Egy-két tapasztalat már van a jelenlegi szolidaritási testülettel. Tudják, hogy itt a parlamentben elég kevesen vitáztunk az eszközök felosztásáránál végén tényleg a 19-10 maradt meg, ami tényleg megfelelte az elvárásainknak. Az Apple-ben ismételten érkeznek ötletek a 18-20-ra. Az önök részéről van-e bármilyen fajta tapasztalat, amire lehetne támogatni, hogy mi itt az elképzelés mennyi része lesz az egyik oldalon, mennyi a másik oldalon. sokat jelentetne számunkra, és nagyon fontos információ lehetne ez a további viták szempontjából. És tessék, ha hozzá kívánnak szólni, akkor most önik a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a kérdése, amit feltetik, először arra válaszolnék. Ahogy ön is elmítette a bevezetésében, a szadatási testületet október 4-én fogadták el, ma pedig 10-e van, tehát 6 nap telt el, amióta bevezették eh, ezt a jogi alappal. Jelenleg bizonyára megérti, hogy eredményt nem tudok még megmutatni, hiszen október 16-ig lehet benyújtani a projekteket, amely viszonylagosan egy eh, szoros határidő eh, a bevezetés után. A szolidatási testület első fázisánál tartunk. Ez különböző programokból állt össze, és ugyanazon a adatbázison alapul. Persze nem tudom minden programnak az adatát, lehet, hogy a kollégák tudják ezt. Az önkéntes szolgáltatás belén 8000 hely van, és az, mint Easy Call-nak nevezünk, itt sokkal alacsonyabbak a számok, 53, de itt hozzá kell tenni ezt, hogy itt másfajta végrehajtási módot alkalmaztunk, ez egy egyetemű felhívás volt, két koordinált, koordináló partnerrel dolgoztunk együtt, különböző módon, másfajta módon. Ezt nem kell úgy látni, hogy hogyan fog majd működni itt ez a foglalkoztatási része ennek a testületnek, hiszen itt más fajta eljárásokat fogunk alkalmazni. Vannak olyan módszerek, amelyek már beváltak, és ezek nagy mértékben az Erasmus Plus programok sikerére támaszkodnak. Én most nem venném az izikolt alapul, mint benchmarkot, hogy fog majd az új szoddási testületben ez a foglalkoztatási rész működni. Arra is szeretnék emlékeztetni, és nagyon örömmel hallottam azt, hogy visszajelzést kaptunk, hogy kompromisszum született, van egy rendelet, amit már hosszasan megmutattunk, és úgy gondoljuk a bizottság részéről, hogy sikerült jó kompromisszumot elérnünk, amikor az új javaslatot előterjesztettük. Az elképzelés az az volt, hogy a kompromisszum elveit őrizzük meg. Most vannak változások, ezt önök is tudják, különböző okokból kifolyólag. Először is konzisztensnek kell lenni a több éves pénzügyi kerettel és a más rendeletekkel. Ezen kívül változtatni kellett ott, ahol arra szükség volt. Ennek több oka is volt, vagy a konzisztencia miatt, vagy amiatt is, hogy új javaslatokat kellett eh, integrálni a fiatal önkénteseket a rendszerbe, mert ezek jelenleg egy külön eh, részben voltak. cél az az volt, hogy sikerüljön a fiatal önkéntesek számára teret engedni. Nem akartunk párhuzamos eljárásokat, rendszert létrehozni ebben a kategóriában. Egy másik ok az az volt, hogy szerettük volna úgy meghagyni a szöveget, nem akartunk túl sok részletbe helyezni ami inkább a végrehajtási részhez tartozott volna, ezt nem akartuk letenni a rendeletbe eh, magába. Ezen kívül szerkesztésre is szükség volt, hogy mi kerüljön be a preambulum bekezdésekbe és mi a cikkekbe. A jogi megfogalmazás során feltüntettük a feltételeket is az ügyműködésre, ezek a cikkekben vannak, és az, hogy miért, és a kiegészítő magyarázatok pedig a preambulum bekezdésben vannak. Tehát eh, lehet, hogy kicsit másképp néz így a szöveg, mint az a rendelet, ami épp életbe lépett, de mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kompromisszum szellemét megőrizzük, amit korábban elértünk. Köszönöm szépen. Szerintem mindannyiunk célja az az, hogy amit a trilógusban létrehoztunk, azt most ismételten ne hozzuk újra létre, amikor megvizsgáljuk azt, hogy hogyan kell ezt esetleg kicsit kiigazítani, javítani. Nem kell mindent megkérdőjelezni, amit ilyen nagy feladozás árán a tanácssal elértünk. Michaela, kedves kollégák, köszönöm a vitát a megjegyzéseket. Örülök annak, hogy a fő céljaink ugyanazok ezen rendelet tekintetében, hogy ugyanúgy értelmezzük mindezt. Persze nagyon fontos a költségvetés, nagyon óvatosak voltak, voltunk ennek tekintetében. Várom a módosítóikat, lesz lehetőségünk arra, hogy erről beszéljünk, várom a jó együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel. Ez nagyon fontos számomra. És amit Bild kollega is elmondott, hallandó vagyok hogy önnel is kapcsolatba lépjen, illek, és őt is bevonjam, hogyha ezt szeretné. És az is biztos, hogy ez lehetséges, a szolgáltatási testület nagyon hasznos, ez nem egy turisztikai iroda, nem egy utazási iroda, ez, ezt erről biztosítottam. Még egyszer köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jó együttműködést. Nagyon szépen. Nagyon szépen. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánunk a további munkához, de hát abból indulok ki, hogy nagyon jó alapról indulunk. Még egyszer elmondom, hogy október 26-án 11 órakor lesz a módosítók benyújtásának határideje, és február 4-én lesz majd a szavazás erről a dokumentumról, úgyhogy ezért még van elég időnk ahhoz, hogy megfelelő kompromisszumokat is kitárgyaljunk egymással. Nagyon szépen köszönöm. Akkor következő napi rendi pont következik. Zagorakis kolléga látom itt van, úgyhogy már meg is tudom neki adni a szót a 14-es napirendi pontról, amely a közféra információinak további felhasználásáról szól. Ez egy átdolgozás, egy tanács irányelv átdolgozása. és a módosítók benyújtásának határideje már is mondom, október 16-14 óra, és november 20-án lesz majd a szavazás. Ezután mindjárt meg is adom a szót Zágorákis kollégának, hogy bemutassa a véleménytervezetét. 5 percet kap kolléga. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα Köszönöm szépen. Az információ újrafelhasználása és további felhasználása nagyon sok társadalmi és gazdasági haszonnal járhat. Mindenki egy kicsit fáradt. Tehát a közszféra információinak felhasználása hasznos lehet, új termékeket és szolgáltatásokat lehet létrehozni, úgy, hogy megbízható állami származású állami forrásból származó adatokat használunk. Ez a KKV-k számára kincset jelenthet, és e, így hozzá tudnak járulni a gazdasági fejlődéshez. Ennek a 2013-as irányelvnek a, az átdolgozása befogja most magába foglalja a múzeumokat és a könyvtárakat is. Kezdettől fogva tisztáznunk kell egy dolgot, azért úgy lesz jó ez az irányelv, hogyha megfelelőképpen azonosítja, hogy milyen akadályok vannak a társadalomban, közben pedig teljes mértékben tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét. Tehát a piacok megnyitása úgy kell történjen, hogy az érzékeny területeket, például a biztonság kérdését ne sújtsa, illetve ne torzítsa el. A bizottságnak abbeli ötlete, hogy a múzeumokat, levéltárakat, könyvtárakat foglaljuk ide, az helyes, a közérdekű vagy közvállalatok esetében nagyon fontos, hogy kövessük a tisztességes verseny elvét. Az adminisztratív költségek kérdését is nagyon gondosan meg kell, hogy tekintsük. Végrehajtás és delegált aktusok használatára lesz szükség. Nagyon világos és részletesen kidolgozott jogi aktusokra annak érdekében, hogy minden érdekelt számára megvalósuljon a jogbiztonság. Nem akarok túlságosan hosszan beszélni, szeretném kollégáim véleményét, a többi politikai frakció véleményét is meghallgatni. Néhány módosítót készítettem, és úgy gondolom, hogy a frakciókkal folytatott együttműködésben a módosítókat együtt ki tudjuk alakítani, és széles együtt egyetértést tudunk majd teremteni. Elnök, köszönöm szépen Zágorakis kollégának ezt a nagyon rövid, tömör bevezetést. Sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy a többi árnyék előadó már nincs jelen, kivéve, ja, itt vagy már te is, jó, akkor először Trüppel asszony, aztán Bild asszony kapja majd meg a szót. Hát igen, én szoktam mindig lenni a kivétel, mondja Trüppel kolléganő. Jó, Köszönöm szépen a jelentéstevő, illetve az előadó munkáját. Úgy gondolom, hogy jó megközelítést és komoly megközelítést használ, követi a javaslatot, és követi azt az igényt, hogy a jogbiztonság minden érintett számára fontos. Nagyon jó definíciója van annak, hogy mit is jelent a köz szféra információinak tovább felhasználása. Reméljük, hogy a KKV-k tudnak ebből profitálni, de csak úgy, hogy közben a szabályokat betartják, és szerintem ez általánosan is nagyon jó elv. Megnéztem az első olvasat után elköszített módosítókat, nem tudnék eh, jobban egyetérteni önnel. Nagyon jó, a definíciókat még világosabbá tette, nagyon világos a eh, megközelítése arra, te, arra való tekintettel, hogy ki szeretné ezeket használni, hogy kik a birtokosai ezeknek az információknak. Ezért minden, amit javasol kollégám, az teljesen észszerű. Még egyszer el fogom olvasni, de egyelőre teljes mértékben támogatom, amit írt. Elnök, köszönöm szépen, Helga Bildasszony szó. Merci, Madame la Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az előadónak a munkáját. A közféra információnak újbóli felhasználása önmagában nem kihívás Franciaországban. 2014-ben Franciaország a negyedik ország volt a világon a digitális adminisztráció tekintetében az ENSZ osztályozása szerint. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az államok előtt az európai polgárok adatvédelme. Amikor a bizottság a az információk anonimizálásáról beszél, akkor túlságos optimizmussal él, ugyanakkor ez a terület aktály, aggályos. A személyek újra azonosítása előre haladt, és egyre inkább ezzel kell felvennünk a harcot. Egy tanulmány, ami egyébként 2017. novemberben került nyilvánosságra, azt mutatja be, hogy körülbelül egy millió ember esetében a bankkártya nem tartalmaz azonosító adatokat, ugyanakkor a földrajzi adatokkal újra be lehet azonosítani ezeket a személyeket 90%-ban. A módosító indítványok tekintetében ez fontos lesz, úgyhogy ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nem is kéne előrelépni a dossziénkkal. Vielen Dank. Sabine Verheyen. Köszönöm szépen, Ferháján kolléga. Rövid megjegyzésem lenne, én a belső piaci szakbizottság véleményét készítem, mert holnap fogunk erről szólni, úgyhogy egy kicsit eh, én is beleláttam ebbe, ugyanebbe az irányba viszi az eh, dolgot nem bővíti ki egyébként az előzőhöz képest a hatáskört. Az a kérdés, hogy a egyébként is közinformációnak tartott adokat hogy tudjuk megfe megfelelőképpen, hogy ezeket hogy tudjuk hivatalosan hozzáférhetővé tenni mindenki számára. Tehát nem az a kérdés, hogy ezek elérhetőek-e, hanem hogy hogyan legyenek elérhetőek. Nagyon nagy értékű adatokról van szó. Egyébként a személyes adatok kivételt képeznek ez alól, és egyébként meg az elérhetőség Bild asszony akkor is megvalósul, hogyha hogyha a Google-ban keresek, amiről ön beszélt, az már úgy is megvalósul, hogy ezek aztán második meg harmadik félnek eladják az, info, az rólam szóló adatokat, úgyhogy igazából amit ön itt elmond, az már is megvalósul, és annak a veszélye az nem lesz nagyobb azzal, hogy ezt a szöveget elfogadjuk. Elnök, köszönöm szépen a bizottság, kíván szólni? Két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az eh, vélemény előadójának és a többi tagnak a kommentárt. Igen, hát először is a közféra számára nincsen eh, változtatás, és nagyon világossá kell tennünk, hogy a közféra információinak további felhasználását az adatvédelmi rendelkezések teljes tiszteletben tartásával kell elvégezni. Nagyon fontos adathalmazokkal jelentkeznek az állam, rendelkeznek az állami vállalkozások, és néha problémák vannak ezeknek a felhasználásával, újra felhasználásával, tehát nagyon fontos, hogy alaposan gondoljuk át a javasolt intézkedéseket. Úgy gondoljuk, hogy jól kiegyensúlyozott javaslatot készítettünk, a díjakkal kapcsolatban, az adatok felhasználásával kapcsolatos díjak a KKV-k szemében a legnagyobb akadályt jelentik ugye itt akár 15 ezer, akár 100 ezer eurónyi költségek is felmerülhetnek egy-egy adatkészlet szempontjából, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket csökkentsük, ezeket a díjakat. És egyébként meg van még egy más javaslat, másik javaslat a digitális Európáról szóló program javaslata, és ezzel kapcsolatban lehetőség lesz majd arra, hogy a tagállamoktól megkövetelt tevékenységeket finanszírozzuk, tehát hogy például ezeket a nagy adathalmazokat közzé tehetővé és elérhetővé tegyék. Elnök, köszönöm szépen. Zagorákis úrnak adom meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen, túl sok mindent nem tudok mondani, meg szeretném köszönni kollégáimnak az nagyon értékes hozzászólásokat, és várom a további gyümölcsöző együttműködést. Azt hiszem, hogy olyan szöveget fogunk majd kialakítani, amelyen minden politikai frakció együtt fog, egyet fog érteni. Elnök, köszönöm szépen. Tehát még egyszer október 16-a 14 óra a módosítók benyújtásának határideje. Jó, akkor tulajdonképpen az ülésünk ezzel véget is ér. Beszeretném jelenteni, hogy a következő ülésünk október 22-én kerül megrendezésre 19 óra és 20 óra 45 perc között. Fura dátum, szokatlan időpont, október 22, 7 órától 3.49-ig Strasbourgban. Köszönöm szépen az egyetlen képviselőnőnek, hogy jelen volt. Most még koordinátori ülést kell tartanunk. Három-négy koordinátor már jelen van a teremben. Megnézem, hogy az aldi Aldi-től járna Tom eljön? Teréza. Teréza jön. De akkor most tartsunk 10 perces szünetet, és 10 perc múlva találkozunk ismét itt a koordinátorok tagokkal, addig mindenki elmehet egyet egy kis levegőt szippantani, tehát 5 perccel 5 óra után találkozunk.